So, liebe Kolleginnen, liebe Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, folytatjuk a munkát egy workshoppal, amelynek tárgya a Trojka program országokban bent lévő és az abból már kikerült tagállamokban, hogyan működik a kollektív tárgyalások rendszere. Az A szakpolitikai osztály kérte fel a szakbizottságot arra, hogy tartsunk meg egy ilyen szemináriumot. Üdvözlöm a szakértőket, akik ma szerepelnek a napirendünkön. Elsően Ricardo Rodriguez Contreras a Eurofound képviseletében. Azután itt van Maria da Paz Campas Lima a Lisszaboni Egyetemről, Aurora Triff a Dublini Városi Egyetemről, Peter Rigney az ír szakszereti kongresszus képviseletében, és Alistair Kukiadaki, remélem jól ejtettem ki, a Manchesteri Egyetemről. Görög nevekkel sokszor van gondom. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltak és eljöttek. 45 percünk van még a szünetig, az ebédszünetig, és azután délután 15 óra 30-kor fogjuk folytatni a szemináriumot. A foglalkoztatási szakbizottságról néhány gondolatot a háttérről. 2014-ben elfogadtunk egy állásfoglalást, amely a trojka politikájával foglalkozott, és ennek a kihatásaival. Jelenleg egy monitorozott csoport működik az Ample-ben, amely Görögországban vizsgálja a munkavállalói szociális jogokat a görög kormány felkérésére. A harmadik dolog pedig az, hogy az Európai Bizottság a szociális párbeszédet újra egy kicsit élénkíteni akarjam, óvatosan próbálok fogalmazni, ma zajlanak konzultációk. Most minden további nélkül szeretném megadni a szót Ricardo Rodriguez Contrerasnak a Eurofan képviseletében, és ha lehet, akkor a 10 perces időkeretet próbálja betartani. Köszönöm, elnök úr. Beszámolok a legfrissebb tanulmányról, amit a Irofánnal készítettünk a kollektív tárgyalásokról. Egy elég hosszú időszakban. Azt tapasztaljuk ugye, hogy nagyon sok minden történt Európában az elmúlt 15 évben, 90-es évek vége óta, és megpróbáltuk kialakítani az álláspontunkat arról, hogy hogyan is alakult a helyzet a kollektív tárgyalások tekintetében. Sok változás után most eljött az ideje, hogy ezt értékeljük, és nagyon fontos megállapításokat tartalmaz a tanulmányunk. Felvázoltuk a tanulmányokat, értve a változásokat, a 90-es évek vége óta a gyakorlatban tapasztalt változásokat. Elég sok kutatás történt az elmúlt években, mert válság miatt is a kollektív tárgyalások témakörében. De hát a tendenciák már régebbiek, visszanyúlnak a válság előtti időkre. És ezért készítettünk el egy tanulmányt, amit közzétettünk, de könnyen letölthető a honlapunkról is. A tanulmány mindenek előtt csak a legfontosabb elemeivel foglalkozott a változásoknak, tehát a bérmegállapítások, a mechanizmusai, a bérek alakulása. A Eurofound már korábban is foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, több tanulmány is van erről, ezért most inkább a szereplőkkel foglalkoztunk, a kollektív tárgyalások résztvevői, az ő szerepük, hogyan folynak a tárgyalások, hogyan hajtják végre a kollektív szerződéseket, és ezeknek milyen hatásai vannak. A tanulmány felépítése mondhatni klasszikus, szereplők, folyamatok, eredmények. Így próbáltuk meg tisztázni, vagy feldolgozni a rengeteg információt, ami az Eurofánnál keletkezett az elmúlt 15 évben. Ez egy olyan hosszú időszak, következő szlájdot kérném. Tehát nagyon sok anyagot készítettünk minden évben a kollektív tárgyalásokról, a munkaügyi kapcsolatokról. Ezek nagyon részletes anyagok, tanulmányok. Hát felhasználtuk a már meglévő korábbi kutatásaink eredményeit is. felhasználtuk a kutatási eredményeket, és egy kérdő ív alapján is gyűjtöttünk további információkat a tagállamoktól. Honnan is indulunk ki? Megnéztük mindenek előtt, hogy hogyan alakult a helyzet a fő szereplők tekintetében, tehát munkadók, eh, szervezetek és szakszervezetek, eh, hogyan alakult a tagság, eh, a szakszervezeti tagok aránya. Először is elég nehéz volt megbecsülni, vagy kimutatni ezt, mert nem mindig voltak megbízható adatok, de azért általában is elfogadott, hogy összességében a tendencia az, hogy csökken a szakszervezeti szervezettség mértéke Európában. E, persze különböző számok kerengenek, de a 90-es évek e, vége óta ez azért megfigyelhető. Itt e, jobb oldalon, tehát látják, hogy hogyan alakult a szakszervezeti tagok száma a 90-es évek vége óta, és itt egyértelmű a csökkenés. Bár igaz, hogy néhány országban ez nem annyira igaz, elég nagy különbségek vannak tehát a tagállamok között, és nehéz is pontosan megbecsülni a számokat, mert kis és középvállalatoknál már eleven nem áll rendelkezésre elég adat, nem szolgáltatnak adatokat. A tíz munkavállalónál többet foglalkoztató cégek részt vesznek ilyen vagy olyan kollektív tárgyalási mechanizmusban a Eurofund felmérései alapján. Mik tehát a legfontosabb tendenciák, hogyan alakult a szakszervezeti szervezettség mértéke? Nagy különbségek vannak itt a szakszervezetek és a munkadói szervezetek között. A szakszervezeti tagság nem nőtt ebben a hosszú időszakban, és azt is látjuk, hogy vannak különbségek kelet és nyugat között. Vannak olyan országok, ahol hosszú hagyománya van a szociális párbeszédnek, és ennek megvannak a keretei, mint a kollektív tárgyalások keretei adottak. És másrészt vannak mindenket közép- és kelet-európai országok, ahol ez hiányzik jelentős a csökkenés munkaadó és munkavállalói szakszereti oldalon is a közép- és kelet-európai országokban, a, tehát a létszám tekintetében. És alapvetően ez a legátfogóbb kép, hogyha azt vizsgáljuk, hogy hogyan alakult a résztvevők, a szereplők száma a kollektív tárgyalások, illetve a szociális párbeszéd területén, akár tripartit, akár kétoldalú megállapodások kapcsán, és hogy milyen mechanizmusok működnek. Ebben az időszakban a szociális párbeszéd, a tripartit és a kétoldalú is azért nagyon fontos volt, különösen a válság időszakában, sok országban ezt azért fontosnak tekintették, több uniós tagállamban a szociális párbeszéd még mindig egy nagyon hatékony eszköz a munkaerőpiaci vagy munkaügyi kapcsolatoknak és folyamatoknak. Itt látják a változások második része, vagy a tendenciák második része. Ezért sok részletes információt megtalálnak a jelentésben. Én megpróbáltam az elemzések alapján néhány megalapítást tenni, kiemelni talán a legfontosabb dolgokat. Kollégáim további részletekről tudnának beszélni. Az egyik legfontosabb mechanizmus Európában a kizárás intézménye, illetve a kiterjesztés intézménye, ami azt jelenti, hogy egy kollektív megállapodás ki lehet terjeszteni esetleg az egész ágazatra, vagy más vállalatokra is. Ezzel kapcsolatban azt láttuk, hogy meglehetősen felgyorsult az a tendencia, hogy eltérnek a kollektív szerződés megállapodásoktól, közösen 2008 óta. Azaz sok országban, és mindeneket az általunk elemzett országokban, Írországban, Görögországban, Portugáliában és Romániában komoly változások történtek sokszor eltérnek a kollektív megállapodásoktól, sőt ideiglenesen lehetővé is tették azt, hogy el lehessen térni a kollektív megállapodásoktól. Az általános kép tekintetében igaz, hogy azért minden tagállamban létezik a kiterjesztés intézménye, ebben, a 15 éves időszakban ez így volt, néhány országban, nem csak az általunk elemzett négyben, hanem például Spanyolországban is azért megváltoztatták és lehetővé tették azt, hogy eltérjenek az ágazati kollektív megállapodásoktól a vállalatok. az eltérés tendencia volt, és meglehetősen hosszú távú tendenciának tekinthető az a decentralizáció, a kollektív tárgyalások tekintetében. Ez a decentralizációs folyamat már a válság előtt elindult, bizonyos országokban, ahol voltak jó, erős, konszolidált kollektív tárgyalási rendszerek. 2008 óta azonban felgyorsult ezeknek a decentralizálódása. Ez különösen igaz néhány dél-európai országra de a decentralizáció folyamata, illetve az eltérés lehetővé tevő záradékok, eh, hát ezek még elemzendők, mert eh, foglalkozni kell a koordinációval is, ami azt jelenti, hogy a kollektív tárgyalások kapcsán különböző szintű kollektív eh, megállapodások közötti kapcsolat is fontos lehetnek például ágazati megállapodások, még kiegészítik, vagy léteznek a vállalati kollektív megállapodások is, és ezek között van egyfajta koordináció a különböző szintű kollektív szerződések között. Ez a koordináció gyengült, a megfigyeléseink szerint 2008 óta az úgynevezett trojka országokban, Írországban, Görögországban és Romániában, bizonyos fokig Portugáliában is. Ez azért fontos, mert a decentralizáció az tény, ez egy egyértelmű tendencia, ahogy mondtam, és ez már jóval a válság előtt elkezdődött, egy folyamatos tendencia, de ezért különböző módokon nyilvánult meg ez a tendencia. Bizonyos országban, Németországban például, ahol nagyon jól működő vállalati kollektív szerződések rendszere létezik, tehát minden azért koordinált módon zajlik. Van szociális párbeszéd, a szakszervezetek eh, meg tudtak egyezni a szabályokban, hogy végül is ne gyengüljenek eh, a, a folyamat eredményei, a kollektív megállapodások. Még az utolsó szlájd. Összességében ezek a tendenciák, amelyek körül persze sok részletet találnak meg a tanulmányban, még azt is mondatják velünk, hogy ezeknek a tendenciáknak az eredményét nagyon jól látjuk egy indikátorban, ez pedig az, hogy milyen területet fennek le kollektív tárgyalásokkal. Látjuk ebben a táblázatban, hogy a 90-es évek végén a kollektív tárgyalásokkal érintett területek aránya még 68% volt az EU átlagában. Kicsit csökkent ez az arány 2007-re, ez lement 66 ra és 2008 óta, tavalyi évig, tartó időszakban szignifikánsan csökkent ez az arány, az utolsó legfrissebb adatok szerint, a 2012-es adatok, amelyeket 2013-14-ben tettünk közé, ez már csak 61 százalék. Ez azt jelenti, hogy 7 százalékos a csökkenés a 90-es évek végéhez képest. Ezt, azt is figyelembe kell venni, persze, és elemezzük ennek a különböző aspektusait. Fontos ebben az összefüggésben az, hogy azok az országok, ahol ez a lefedettség 40% alatti, ezeknek az országoknak a száma megkettőződött a 90-es évek vége óta jobb oldalt látjuk azokat az országokat, ahol viszonylag nagy a kollektív tárgyalásos mechanizmus alkalmazásának az aránya, bal oldalon a nagyon alacsony lefedettségű országokat látjuk, és középen vannak azok az országok, ahol mondjuk 20 és 60 százalék közötti ez az arány, és itt is erodálódik a korrektív tárgyalási mechanizmus. És ez fontos, mert végül is az összes uniós ország egy harmadában a munkaadók többségére nem terjednek ki kollektív tárgyalások, és tíz munkavállalóból háromra nem terjednek ki kollektív megállapodások. Persze a tanulmányban találnak sokkal részletesebb, frissebb adatokat is, de például Romániában a 90-es évek végén hat 80 százalék volt ez az arány, és ez lement 36 százalékra Portugáliában is nagyjából hasonló folyamat zajlott. Ez talán a legjobban a lényeget szemléltető térkép, amin látjuk, hogy a kollektív tárgyalások által érintett munkavállalók száma jelentős mértékben csökkent, illetve hogy hogyan alakult a tagállamokban. Köszönöm szépen. Maria Pampas Lima következik. A portugál helyzetről fog beszámolni 10 percben. Late morning. Uh... Jó reggelt kívánok ezen a késői reggelen. Az előadásom téma a trojka hatása a kollektív tárgyalások eróziójára Portugáliában, és amiből ki kell indulunk, mert nem mindenre lesz időnk, és ezért nem is célkitűzés, de nagyon fontosnak például mégis kiemelni azt, hogy a portugál intézkedéseknek a végrehajtása 2011 óta a jellemző politika, és különösen 2012-13-14-ben és hát részben 2015-ben is. Annak eredményének tekinthetők, hogy Portugáliában egy szándéknyilatkozatot hajtottak végre a Trojka szándéknyilatkozatát. A Trojka hat, döntésére vonatkozó szándéknyilatkozatot és ez olyan területekre is kihatása volt, amelyek korábban nem tartoztak az európai vagy az IMF hatája alá. Mire utalok? A kollektív tárgyalásokba való beavatkozás, a bér szintek meghatározásának alakulása, és ezért hát különleges rendkívüli helyzetről is beszélhetünk. Ez a Memorandum of Understanding, amit a szocialista párttal hívtak, írtak alá az átmeneti kormány fennállása alatt, egy koalíció keretében került aláírásra, és ennek kapcsán nem csak a Trojka memorandum végrehajtása került napirendre, hanem bizonyos intézkedések még a memorandumon túl is mutatnak. Ezek közül fogok majd most párat kiemelni, különös tekintettel a memorandumnak a végrehajtására. És megnézzük ennek a kihatásait, és ezekre a kihatásokra fogok reflektálni. Egy dolog egészen világos volt a memorandumban, ez pedig az, hogy be kell fagyasztani a béreket, a közszférában, ami azonnal leblokkolta a tárgyalásokat, és a kollektív tárgyalásnak a lehetőség egyáltalán erről a témáról lehetetlené vált, ahogyan az korábban egyébként lehetséges volt, tehát 2012 és 2015 között nem voltak ilyenek. Aztán volt egy igény arra is, hogy a kötelező minimálbért befogyasszák, befagyasszák, 2012 és 2014 között, bár a minimum bér, a minimál bér nyilván nagyon fontos tényezőt jelentett a munkavállalók körében, és a, és a kollektív tárgyalások során is, hiszen éppen a minimál bér a az egyik legfontosabb elem, hiszen hogyha ezt befagyasztjuk, akkor gyakorlatilag mindenféle tárgyalás is leblokkolnak magáról a minimálbérről, ami egyébként is a legalacsonyabb szintű bér. Na most a jogi keret is változott, ugye tekintettel a kollektív tárgyalásokra. Melyek voltak ezek a változások? Ugye a decentralizáció volt az elsődleges célkitűzés, és a memorandum célkitűzés gyakorlatilag a bérek területén mutatkozó versenyképesség és a rugalmasság lett volna. De akkor mit jelent ez a decentralizáció? Hogyha visszamegyünk 2008-ra, ez volt az az év, amikor rögzítésre került, hogy a munkahelyen lehet kollektív megállapodásokat kötni, amennyiben a szakszervezetektől megkapták a mandátumot. És hát ez még most is gyakorlat. Tehát a szakszervezetek, amelyek megkapták a mandátumot arra, hogy a cég szintjén tárgyalásokat folytassanak, teljesen független hogy mekkora a cégről van szó, ők a, a tárgyalófelek. Tehát amikor bevezetése került ez az új szabály, akkor már a nem szakszervezeti képviselők is tárgyalhattak, amennyiben megbízást kaptak. És egy másik dimenzió volt, hogy 150 munkavállalót képviselhettek ezek a nem szakszervezeti tagok. Egy másik elvárás volt, hogy ezek a nem szakszervezeti képviselők is tárgyalhattak szakszervezeti mandátum nélkül. Az implementáció során a következő történt, ezt pirossal emeltem itt ki, tehát a szakszervezeti mandátum nélküli tárgyalást végül is nem hajtották végre, mert a portugál alaptörvényt ezt tiltja. De ettől függetlenül voltak más intézkedések, amelyel például csökkentették azon munkavállalóknak a számát, akik részt vehettek a tárgyalásokban. Portugáliában ez elég furcsa helyzetet is teremtett, mert Portugáliában a szakszervezetek elég sűrű, elég nagy népsűrűséget mutatnak fel, ha úgy tetszik. 18 per 18,7%-kal képviseltetik magukat, de hogyha megnézzük, hogy a vállalati struktúrák milyenek, hát e vonatkozásban Portugália az az ország az Európai Unión belül, ahol a legalacsonyabb az arány az olyan vállalatok vonatkozásában, ahol egyáltalán van képviselet. Tehát a decentralizációnak akkor mi volt a célja ebben a kontextusban? Ezekkel és ezek részeként a trojka azt követelte, hogy a kollektív megállapodások kiterjesztését korlátozzák. Korábban ez szinte automatikus volt, a szociális partnerek eh, elég volt, hogyha kérelmezték a kiterjesztést. És most már csak azok a különböző szövetségek és szervezetek, amelyek egyébként 50%-át képviselték a, a, az alkalmazottaknak, lehettek azok, akikre ki lehetett terjeszteni a kollektív megállapodásokat. Ez három évig volt érvényben ez a szabály, és drámai eredményei voltak. 2014 utolsó negyed évében lehetőség nyílt arra, hogy részben legalább megoldjuk a problémát, de nem teljes egészében. Aztán eh, a kollektív megállapodásoknak a túlélését is eh, kérte a Trojka, és ugyancsak 2014 utolsó negyed évében eh, mutatta ez meg a hatását. A különböző tárgyalások a munkaidőre vonatkozóan, illetve annak a monitorozását illetően el tudják képzelni, hogy nem szívesen fogadták a, a szakszervezetek. Elmondtam már korábban, hogy a memorandumon túlmutató intézkedésekben is gondolkodott a kormány. A közszférában például nem csak arról volt szó, hogy a béreket befagyasztják, hanem a nominál értékbeli változtatásokra is kiterjedt ezeknek az intézkedéseknek a köre, amelyet az akkori kormány célzott meg, és az 1500 euró feletti béreket ö, ö, megvágták nominálisan. Aztán nőtt 35-ről 40 órára a ö, munkaórák száma hetente, a, csökkent a, a szabadnapok száma, száma és semmiféle kompenzációt nem fizettek például a túlórákra. Most milyen kihatásai voltak ezeknek a reformoknak? Ezen a táblázaton részletesen látszik az említett intézkedéseknek a hatása, de hogy mi történt valójában, mindjárt elmondom. A Eurofound-tól jövő kollégám már elmagyarázta, hogy mi nem állományban, hanem trendekben gondolkodunk, tehát mi történt minden évben azoknak a megállapodásoknak a hatására, amelyek megkötésre kerültek, hány kollektív megállapítást kötöttek, ez hány munkavállalóra volt hatással. És ami látszik ebből, hogy egyértelműen csökkent az ágazati megállapodások száma, miközben a vállalati szintű megállapodások számában volt némi fluktuáció. Hány munkást érintett ez az érintett időszakban? amikor megújításra kerültek, a megállap, az érvényes megállapodások vagy új megállapodást kötöttek, hát itt is drámai a bezuhanás, nagyjából 1,4 millióról lecsökkent 400 ezerre, sőt, szinte 200 ezerre. Na most, hogyha megnézzük a lefedettségi aránynak a trendjét, 2009-ben és 2010-ben és 2011-ben is még nagyjából a munkavállalóknak az 50%-át lefette a hatályos megállapodásoknak a száma, és hát ez a hatály gyakorlatilag lecsökkent, gyakorlatilag 10%-ra 2012-től kezdődően. Nézzük a bér, bérek alakulását. Itt ugye azt kell figyelembe vennünk, hogy ebben a három évben, tehát 2012-től kezdődően a munkavállalók arányára vonatkozóan nagyon kevés az olyan adat, ami a bérekre rendelkezésre áll, amelyekre kihatással lehettek a kollektív szerződések. Mindennek hatása az volt, hogy egyértelműen csökkent a munkabérből való részesedés. És ez nyilván a szegénység növekedéséhez és a nagyobb egyensúlytalansághoz is vezetett. Összességében tehát a decentralizációs intézkedések, még ha vannak is új szabályok, igazából nem mutattak semmilyen hatást, és a sokkal szigorúbb kritériumok a kollektív megállapodások kiterjesztésére, valamint a bérek befogadása sokkal inkább negatív és nagyon szignifikáns hatást mutatott. Voltak új személyek a felmondásra vonatkozóan, és azok az intézkedések, amelyekre nem terjed ki a memorandum, például a szabadnapok, a szabadságok és a túlórákat, illetően ugyancsak más hatást hoztak, drámai hatást hoztak. Ahogyan elmondtam, gyakorlatilag a kollektív tárgyalások megszűntek, és a bérköltségek is elszabadultak. A Trojka memorandum utáni időszak, még egy percben erről is beszélnék, 2014 utolsó negyedévében valamelyest változott a helyzet, voltak változások, mert a minimálbér minimálisan, de nőtt, 84, 840 euróra nőtt, úgyhogy a kollektív tárgyalások köre is egy kicsikét magára talált, de amit mindenképpen meg kell egyeznem, az az, hogy egyfajta új politikai ciklus kezdődött, amelyet a baloldali pártok támogatnak. 2015. novemberében indult el ez a folyamat, és ez egyfajta szövetség, amely hát le akarja zárni a megszorításokat. Ennek lényege az lenne, hogy megfordítanák a közszektorban a bérvágásokat, visszatérjenek a 35 hetes munkahéthez, és egy kötelező minimálbért állapítanának meg. Ugyanakkor ez a baloldali kormányprogram elkötelezett amellett, hogy a közszektorban a kollektív tárgyalásokat promotálja, tekintettel ugye a bérekre és a munkaidőre, ágazati szinten is legyenek megállapodások és tárgyalások, hogy a befogadást támogassák, mindenképpen vállalati szintű megállapodások szű, folytatódjanak, és hát háromoldalú szociális dialógus legyen nemzeti szinten. Ezeknek az intézkedéseknek a egyike másika az, hogy fennmaradjanak a kollektív tárgyalások és megállapodások, a kiterjesztési mechanizmusok, gyakorlatilag mindabba az irányba mutatnak, hogy változtatnunk kell a szabályokat, de hogy hogyan fogjuk ezt megtenni, és hogy hogyan adunk lehetőséget, hogy lábra álljunk azt követően, amit hát gyakorlatilag egyfajta végzetes lépésnek gondoltunk a kollektív tárgyalások területén. Köszönöm. Dankeschön. Köszönöm szépen. Aurora Trif a romániai helyzetről fog beszámolni. Nagyon örülnék, hogyha betartaná 10 perces időkeretet, akkor elkerülnénk, hogy nagyon dühösek legyenek majd ránk a tolmácsok. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy megbeszéljük a Trojka program eh, kihatásait a kollektív tárgyalásokra Romániában. A legfontosabb mondani valóm az az, hogy a Trojka eh, radikálisan megváltoztatta a kollektív tárgyalás intézményrendszerét. A következő szlájdon a három fő aspektus szerepel. Az egyik a jelentős és eljárásbeli megszorítások hatása a kollektív tárgyalásokra, aztán ezeknek az implikációja a munkavállalókra és a szociális partnerekre, illetve röviden arra is kitérnék, hogy hogyan próbálnak megbirkózni ezekkel a kérdésekkel a szociális partnerek, a következő e, szlájdon az látható, hogy Romániának elég magas volt a GDP növekedése a válság előtt, akár csak e, Írországban, de ennek ellenére e, a költségvetési deficit, a hiány növekedett, ezért a válság idején a trojkától pénzügyi támogatást kellett igénybe vennie. 20 milliárdos hitelt kapott Románia, sokkal kisebb összeg volt, mint Írország és Portugália esetében, de a román jobb közép és jobboldali kormánykoalíció nagyon radikális intézkedéseket hozott Nézzük itt az érdemi intézkedéseket. Egy példa, befagyasztották a béreket Portugáliában, Romániában viszont a közszférában 25%-kal csökkentették a fizetéseket, és különböző ellátásokat megszüntettek. Például tíz nap kényszer szabadságra küldték az embereket, és ez 3-15%-os további bércsökkenést jelentett. A 25%-os bércsökkentést aztán fokozatosan kivezették 2012-től. Hogyha a következő eljárásbeli intézkedést tekintjük, vagy intézkedések hatásait tekintjük, hosszú távú hatásuk volt a kollektív tárgyalásokra. Ez volt a fő kihatása a Trojka programnak, vagyis a munkaerőpiac deregularizációja. Na, végre eljutottunk tényleg ehhez a szlájdhoz, ami a munkanélküliségre vonatkozik. Itt az a lényeg, hogy a munkanélküliség és a munkaerőpiaci merevség vagy rigiditás nem volt Romániában probléma, de hát ez azért alakult így, eh, mert eh, nagyon sok eh, román hagyta el 2007 óta Romániát, 7-8 a munkavállalóknak. ha megnézzük a következő szlájdot, az egyéni jogok változását, a az látható, hogy a munkatörvénykönyve sokkal könnyebbé tette a munkavállalók elbocsátását, még a szakszervezeti vezetőkét is. A munkáltatók sokkal könnyebben tudták a rugalmas munkaidőt alkalmazni, attól függően, hogy milyen igények vetődtek fel, és nyilván a munkaterhelést is könnyen megváltoztathat elfogadták, míg korábban erről tárgyalniuk kellett a szakszervezetekkel. Nézzük, hogy a kollektív jogok hogyan változtak, szociális párbeszédet a kormány 2011-től egyoldalúan vezette be, annélkül, hogy a szociális partnerekkel egyeztetett volna, így ez a szociális eh, párbeszédről szóló eh, törvény nem teszi lehetővé az ágazatok közötti tárgyalásokat, mikorában ez lehetséges volt, és ágazaton belül is nagyon megnehezítették, a magánszektorban egyetlen kollektív szerződés sem jött létre, egyeseket ugyan meghosszabbítottak, de láthatják, hogy 21-ről 7-re csökkent az ágazati megállapodások száma, és még a hét esetében is korlátozott volt csak az eredmény. Céges szinten azért léteznek még kollektív szerződések, de a reprezentativitási küszöböt megváltoztatták 33%-ról 50%-os szervezettségi szintre, és nagyon lezuhant a kollektív szerződések száma ennek következtében. 2010 előtt gyakorlatilag mindenkit érintett, 2014-ben viszont már csak egy harmadukat a reprezentatív szakszervezetek ágazati egyezményei nagyon nagy mértékben zuhantak, csak 15%-ukról tárgyalnak. Reprezentatív szakszervezetek, munkavállalók is jogot kaptak erre ágazati szinten, és a színvonala ezeknek a szerződéseknek nyilván hiányosságokat jelent. melyek azok a cégek, amelyek a 15%-hoz tartoznak. Ezen a szlájdon látható, hogy az első négy esetben az ágazati szakszervezetek legmagasabb szintű szervezettségének volt köszönhető a kollektív szerződés, a fő változások a foglalkoztatónál következtek be négyből három esetben. A második esetben például ötről négy napra csökkent a munkanapok száma, a heti munkanapok száma nyáron, aztán a harmadik esetben 40%-kal csökkent a munkavállalók száma, a negyedik esetben pedig csak a munkavállalók 50%-ának van határozatlan idejű szerződés, és ezek mondom a legjobb forgatókönyvek. Itt a Food 4 jelzésű cégről is említést tennék. Korábban itt nem volt kollektív szerződés, változott a tulajdonos a recesszió alatt, és az új menedzsment nagyon autokratikusan lépett fel, és így 2014-ben végül létrejött egy szakszervezet itt is. Milyen hatása van mindezeknek a jogi változásoknak? Különböző a hatásuk cégenként, ugye a, a munka munkáltatók, munkavállalókhoz való viszonya nagyon változott 2011 óta, 2011 óta sokkal nagyobb jogosítványai vannak a foglalkoztatóknak, a szakszervezetek ezért nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek. Nézzük nagyon röviden, hogy a szociális partnerekre hogyan hat a helyzet mindkét oldalon fragmentációt látunk, megosztottságot, a kormánynak jön ez jól, mert egyoldalúan bármilyen változtatást bevezethet, mondják a munkáltatók maguk mi történt annak érdekében eddig, hogy kezeljük a problémákat. Kétféle kezdeményezés született. A bal középkormány hozta a legjelentősebb kezdeményezést. Ők 2012-ben kerültek hatalomra. a munkavilágszervezet konvencióihoz kívánták igazítani a kollektív szerződéseket, a trojka azonban ellenezte ezt a javaslatot. Engem nagyon meglepett, hogy azt mondták, hogy nem szabad olyan módosítást eszközölni, ami a munkatörvénykönyvét a munkavilágszervezetének az elvárásaihoz igazítaná. Mi a helyzet a dolgozók mobilizálásával, beszervezésével, a multicégeknél, a kiskereskedelemben, az informatikában is sok munkavállalót sikerült beszervezni a szakszervezetnek. A Dácsiánál van az egyik legnagyobb szakszervezet, és talán a legjobban működő is. Ott sikerült több mint 10%-kal emeltetni a béreket 2008-ban egy 16 napos sztrájk árán. Záró megjegyzéseim, bízom benne, hogy meggyőztem önöket, hogy radikálisan decentralizálódtak a kollektív tegyalási intézmények, és a trojka felépése jelentősen rontotta a kollektív megállapodások esélyét, és megosztottsághoz vezetett a szociális partnereknél, korlátozott sikerrel élesztették újjá a kollektív szerződéseket, végül pedig felvetődik, hogy mit lehet tenni, hogy mégis legyenek kollektív szerződések Romániában. Úgy gondolom, akár csak a szociális partnerek, a jogszabályokat meg kell változtatni, igenis az ILO egyezményekhez kell igazítani őket. A legitimáció javítására már történnek erőfeszítések a szakszervezetek oldaláról, a foglalkoztatói, munkáltatói szervezetekkel is fölvettem a kapcsolatot. Úgy tűnik, hogy sokkal nagyobb segítségre van szükségük a szakszervezetek, a multi cégeknél kapnak támogatást külföldről, külföldi partner szakszervezetektől, pénzügyi támogatásra is szükségük van, és ezzel zárnám a szavaimat, megköszönve önöknek a lehetőséget, és szívesen válaszolok kérdéseikre. Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, első köztes eredményként, hogy most nem tudunk tovább beszélgetni, mert fel kell függesztenünk az ülést. 15 óra 30-kor folytatjuk két további prezentációval. De azért egy konklúziót hagy vonjak le. Hogyha a trojkán múlna, akkor a szakszervezetek tulajdonképpen már csak február 29-én 24 és 0 óra között köthetnének meg kollektív megállapodásokat. És amit önök elmondtak, az még nem a végeredmény, ami a bérek alakulását illeti az egyes országokban. Ennek lesz utóhatása. Egy német tanulmány is létezik, és az előadónk utalt egy görög tanulmányra is, 2011 és 14 közötti eh, kollektív tárgyalásokról, és tudom, hogy az 1100 meg között megállapodás eh, köt körzött 70 százalék nem szakszervezet érdek mentén született, 58 százalék pedig bércsökkentéseket tartalmaz. Meg kell néznünk majd az önök által felvázolt képet két év múlva, valószínűleg azóta akkor addigra tovább romlik majd a helyzet a bérek tekintetében is. És, és ehm, ez nem a most úgynevezett válságországoknak nevezett országokat érinteti, csak ezt jobb, ha tudjuk. Ez lett volna a kommentárom, délután több időnk lesz, hogy elmélyültebben vitassuk meg ezeket a kérdéseket. Most jó étvágyat kívánok, és 15.30-kor találkozunk.